Európai Parlament is velem együtt megteszi, valamennyi érintetnek, akik elszenvedték a károkat. Köszönöm, elnök. Természetesen tudomásul vesszük ezt a bejelentést, és kifejezzük szolidaritásunkat és nyugtalanságunkat ezen természeti katasztrófa miatt, amely Kalabriát sújtotta. Természetesen az egész Európai Parlament szolidaritásáról tesz tanúbizonyságot azoknak, akik Olaszország Európa ezen gyönyörű régiójában árvizeket szenvednek el. Kezdődjék tehát a mai napirend. A bizottság nyilatkozata a végrehajtott reformok és fejlesztések a Moldovai Köztársaságban címmel. A téma bemutatása céljából az Európai Bizottság nevében megadom a szót Füle biztos úrnak. Tessék, biztos úr, a szó. Good morning, Mr. Chairman. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Amikor az Európai Unió és Moldova kapcsolatait vizsgáljuk, ellentmondásosnak tekintjük, de azért fantasztikus idő alatt jó eredményeket értünk el. Azonban Moldovában még mindig nagyon sok a kihívás. A szeptember 5-i népszavazás célja az volt, hogy az elnökválasztási ö, szabályokat megváltoztassa. Sajnos ez nem sikerült, és ez sajnálatos. De a népszavazás ö, a kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy megfelel a demokratikus szabályoknak. A nemzetközi ö, megfigyelők viszont ezt megerősítették, és ez ösztönző. A november 28-ai választások is nagyon fontosak a demokrácia megszilárdása szempontjából az országban. Ezzel a célral minden érintetnek határozott üzeneteket küldünk. Hiszen minden politikai erőnek össze kell fognia, elnököt kell választania, és olyan kormányt, amely képes arra, hogy az országot kritikus reform időszakon vezeti keresztül. Ugyanakkor továbbra is támogatjuk azokat a strukturális reformokat, amelyeket a moldovai kormány kíván bevezetni. Engedjék meg, hogy néhány fontos aspektusra rámutassak ezzel kapcsolatban. Az Európai Unió nem az egyetlen nagy adakozó Moldovában. Márciusban sikerült 40 adakozót mobilizálnunk, hogy ők is segítsék Moldován. 1,4 milliárd eurót sikerült 2010 és 2013-ra összegyűjteni erre az időszakra, és ebbe beletartozik egy 550 milliós elkötelezettség is. Az elmúlt hónapok során nagyon sok kormány szükségletet sikerült kielégítenünk, magas szintű politikai tanácsot nyújtottunk, támogattuk a demokratizálódási folyamatokat a különböző jogalkotói és közrendi területeken, foglalkoztunk a sürgőségi kérdésekkel, a nyári áradásokat következően, illetve támogattuk a moldovai bor exportot. A moldovai kormányal együtt aktívan részt vettünk abban, hogy a Nyeszteren túli területeken élők ket bevonjuk, főleg szociális területeken kisebb projektekbe. Jövőre kezdjük végrehajtani az intézmény építő programot a keleti partnerségi kapcsolatok keretében. Ez a program elősegíti majd, hogy Moldova felkészülhessen, és végre is hajtsa azt a társulási szerződést, amelyről pillanatnyilag tárgyalunk. A tárgyalások legutóbbi fordulója október 13-án és 14-én megint csak rámutattak arra, hogy ezek a tárgyalások nagyon jó ütemben haladnak. A moldovai költségvetésbe közvetlen átutalásokat is eszközöltünk. 2009 óta 37 millió eurót ö, szántunk ágazati támogatásra további 15 millióval, amely hamarosan rendelkezésre áll majd. Ebből körülbelül 8,5 milliót közvetlenül arra szántunk, hogy a lakosság legszegényebb rétegét segítsük. Most pedig, hogy Búzek elnök úr aláírta a vonatkozó ö, határozatot, Hamarosan rendelkezésre áll majd a makrofinanszírozási segítség szempontjából is a 40 millió euró. Ugyanakkor továbbra is tartjuk a politikai kapcsolatokat és a szakmai ö, cserét. Filat miniszterelnök úrral találkozunk Luxemburgban néhány nap múlva, novemberben pedig a Moldovai Kereskedelmi Albizottság vizsgálja meg azt, hogy hogyan reagált Moldova a bizottsági kulcsfontosságú ajánlásokra, hogy előkészüljön az átfogó szabad kereskedelmi terület terén. Ezen kívül az emberjogi kérdésekben is bevonjuk Moldovát, illetve repülés szolgáltatási megállapodásról tárgyalunk. Ott van a vízum vízummal kapcsolatos tárgyalássorozat is, és jövő héten hétfőn a tényfeltáró misszió eredményei alapján a külügyminiszterek erről, ezzel a témával is kell, hogy foglalkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, most pedig Folytassuk a frakciók nevében felszólalókkal. Először is az Európai Néppárt nevében Makovej kolléganő kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita a közelmúltban folyt ö, reformokról szól, illetve arról, hogy hogyan ö, lépett előre az Európa integráció útján. Elég régóta foglalkozunk ezzel a témával, mert minden kötelezettségének megfelelt. Egy dolgot szeretnék azért elmondani, ö, létezik egy terv, például az igazságszolgáltatás terén, amely beindult, illetve az emberjogi dialógus is ö, folyik. Szeptemberben a moldovai parlament ratifikálta a romai büntetőbíróságra vonatkozó dokumentumot. Nagyon jók az eredmények. De hol vannak a garanciák arra, hogy mindez folytatódni is fog? A Moldovai Köztársaság sokkal nagyobbat lépett előre, mint az összes többi ország, amely a keleti partnerségi kapcsolatok körében ebben a programban részt vesz. Ez az ország nagyon sok erőfeszítést tett, mégpedig olyanokat, amelyeket el kell ismernünk. A Nyugat-Balkánon már megtettük ezt, úgyhogy hasonlóképpen kell eljárnunk Moldova vonatkozásában is. Ami a vízum liberalizációs tárgyalásokat illeti, mind, négy te, mind a négy területen előrelépést tapasztalhatunk Moldovában. Úgyhogy ezért kérjük a bizottságot arra, hogy október 25-én dolgozza ki azt a programot, amelynek segítségével a Moldovai Köztársaság élvezheti a vízum liberalizáció eredményeit. Ami a nyeszeren túli területeket illeti, megoldásra van szükségünk. Ez elengedhetetlenül szükséges a régió stabilizációja szempontjából. Az Európai Uniónak jelentősebb fellépésre van szüksége ebben a régióban. Az európai integrációs folyamat a demokrácia, illetve a szabadság mozgalmait ösztönözte mindenütt Európában. Látjuk ennek tapasztalatait az elmúlt húsz évben, ez a Nyugat-Balkánon is így van, legyen ez így Moldovában is. Most pedig a szocialisták nevében Severin úr következik. Az európai út, illetve a transznyeszterent új területek út között kell választani, tehát vagy a, a szovjet múlt, vagy pedig az igazságszolgáltatás jövője között kell választanunk. A moldovai fejleményeket eddig negatívan érintette a stabilitás hiánya. Az alapvető probléma nem a külső kihívásokhoz kapcsolódik, hanem a belső megosztottsághoz a politikai szintéren. Ez pedig nem teszi lehetővé a kormány számára, hogy Európa felé forduljon most, fordulóponthoz ért Moldova, és a cél az kell, hogy legyen, hogy az európai modernizáció útjára lépjen. Ezért minden politikai erőt fölhívunk Moldovában, akik Európa felé fordulnak, hogy próbálják meg elkerülni a konfrontációt, és egy szélesebb jövőképet alakítsanak ki, próbálják meg elérni az ország európai célkitűzéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeverin úr, most pedig a liberális frakció nevében két percben Watson úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 18 hónappal ezelőtt megrázott bennünket az, ami Kisinában történt. Pár héttel később nagy örömmel üdvözöltük itt a galériában a demokratikus politikai pártok vezetőit ebből az országból új jövőre, új útra léptek, és osztottuk lelkesedésüket egy új jövő iránt. Azóta örömmel tapasztaljuk, hogy milyen fejlemények történtek ebben az országban. Még mindig hosszú az előttük álló út, például a, a brutális események elkövetőit igazság elé kell, igazságszolgáltatás elé kell adni. Jövő hónapban választásokra kerül sor ebben az országban, és megvan e- az esélye annak, hogy az ország kiteljesítheti átalakulási folyamatait a válság ellenére. Francis Bacon kimondta, hogy a remény jó reggelit ad, de gyér vacsorát. Az biztos, hogy a reformok megvalósítása kell, hogy bekövetkezzen a jogi aktusok után. Az idő nem a mi oldalunkon áll, nagyon sokat teendünk, és hamarosan lépni kell. A mi frakciónk üdvözli Füle biztos úr, illetve ö, szolgálatának munkáját, és ö, üdvözöljük a moldovai baráti kör kialakítását, illetve az európai ö, találkozót, amely segítséget nyújt Moldovának. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy ezt a szegény országot segítsük az európai útra lépés során. Remélem, hogy a jövő heti vízumtárgyalások során itt előrelépés történik. Ahogyan egyik alapító atyánk elmondta, az egy ország európai jövőjét, elkötelezettségét nem az Európai Unió, hanem lakosságának európai szellemisége határozza meg. Erre ösztönözzük a moldovai népet, hogy ezt valósítsák meg a jövő hónapi választások során. Köszönöm, Watson úr. Most a zöldek nevében két percre Zdanok asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Üdvözöljük az előrelépést Moldovában, és reméljük, hogy a választási folyamat konszolidálja majd a demokratikus intézményeket, és lehetővé teszi, hogy a közrendet és az emberi jogokat tiszteletbe tartják. Tudjuk, hogy a Moldovai Köztársaság támogatja az EU tagságot, bár nem a NATO tagságot. A Moldovai Parlamentben minden párt az európai együttműködés és integráció mellett teszi le a voksot. De figyelembe véve saját hazám Lettország tapasztalatait az EU e tagság terén, a moldovai politikusokkal folytatott tárgyalásaim során megpróbáltam elmagyarázni nekik, hogy az EU tagság nem lehet önmagában cél. Nagyon fontos, hogy mély és logikus gazdasági és igazságszolgáltatási reformokat vezessenek be, és fellépjenek a korrupció ellen. Vannak különbségek történelmi szempontból is közöttünk, ezért a társadalmon belül megosztottak az emberek. Június 28-a a szovjet megszállás napja, és ez negatív érzéseket váltott ki nagyon sok moldovai lakosból. Nem konszolidálta a helyzetet, inkább ellenkező eredményeket ért el. Nagyon sokan kettős állampolgárok, és ez is külön, további különbségeket szül. Segítsünk, hogy ezeket a különbségeket eltörölhessék, és legyen vízummentesség minden moldovai számára. Kolléga, én nombre de... Köszönöm, kolléganő, most pedig az ECR nevében másfél percben Tannok úr következik. Elnök úr, senki sem vitatja azt, hogy Moldovának még sokat tennivalója az végcél eléréséhez az Európai Uniós tagságig. A frakcióm, konzervatívok támogatjuk ezt. A VTO ellenére továbbra is ki van szolgáltatva az emberkereskedelemnek, a korrupciónak, és továbbra is konfliktusok állnak fenn az oroszok által vezérelt tra- nyeszteren túli területeken. Azért sikerült előrelépni. Az integrációs célért felelős párt továbbra is felszeretné gyorsítani az integrációs folyamatot az EU-tagság felé. Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk tehát a kormányra, a további reformok bevezetésére, a jó kormányzás és a közrend megteremtése szempontjából. A vízumkérdés azonban fontos. Én azonban az, az Euronestet is felszeretném vetni, amely lehetővé teszi, hogy közös ügyért tevékenykedjenek a moldovai és az EU politikusok. Sajnos azonban annak ellenére, hogy már erről készítettem egy jelentést, a belorusz képviselet miatt ez, ez a dolog megrekedt. De nagyon remélem, hogy egy napon a kelet-európai partnerségi kapcsolat minden egyes országa Európai Uniós jelölté válik. Köszönöm. Köszönöm. Ezt a kört a frakciók nevében másfél perces felszólalással Belder úr zárja az FD nevében. Köszönöm, elnök úr. A vita megmutatja, hogy az EU mennyire érdeklődik a moldovai köztársaság iránt, és ez rendben is van így, hiszen Hollandiában, országomban a polgárok már évek óta társadalmi kezdeményezéseket indítottak, hogy a moldovai köztársaságbeli fiataloknak jövőbeli perspektívákat nyújtsanak, például testvérvárosok révén és a többi. Bizonyosan mi is érdeklődést mutatunk ezen téma iránt, Moldova mert különböző kereskedelmi megállapodásokat élvez az Európai Unióval, ahogyan a biztos úr is említette. Tehát ilyen módon termékeit értékesíteni tudja az Európai Unióban, ez nagyon fontos a moldovai létfenntartása szempontjából. Persze Oroszországtól függ főként ez az ország, de fontos új piacokat is megnyitni számára. Fontos tehát, hogy ennek a gazdasági igénynek meg tudjunk felelni. Másrésztről Merkel kancellár asszony egy kezdeményezést indított, melynek célja az, hogy megoldja a Nyeszteren túli területekkel kapcsolatos konfliktust, és az Európai Unió, illetve Oroszország vonatkozásában is szabályozza az ország kapcsolatait. ez mindenféleképpen egy kedvező fejlemény lehet, és közelítheti az országot az EU-hoz. Elnök, köszönöm Belder úr, most pedig az új forduló következik az egyéni felszólalókkal. Ungurán úr kap szót két percben. Köszönöm szépen, biztos úr. Európai értékek mellett elkötelezte magát Moldova őszintén, és egyik legjobb példát statuálja a keleti szomszédok között. És ezen érdemei a nyugat-balkáni országokkal kompatibilisát teszi Moldovát. El kell ismerni az eredményeit, és ösztönözni, bátoroz, bátorítani kell. Ukrajna ö, helyzete és rámutat arra, hogy Moldovának milyen útra kell lépnie. November 28-án választásokra kerül sor, és reméljük, hogy ez tovább erősíti majd az európai integrációs törekvéseket. Elnök úr, itt az ideje, hogy pozitív üzenetet küldjünk Moldovának és Moldova népének, hiszen több ezer moldovai családot megoszt a vízum kényszer, illetve a vízum kötelezettség, így a vízum könnyítéssel kapcsolatos tárgyalások új fejezetet nyithatnak, és reméljük, hogy október 25-én a külügyi tanács egy új cselekvési tervet hoz majd létre a vízumkönnyítés területén, hiszen ez pozitív hatással lehetne az Európai Unió keleti határain, ahol gyenge kormányzás és nem megoldott konfliktusok veszélyeztetik az európai stabilitást. Köszönöm. Por un minuto, la señora Jot... Köszönöm. Egy percben Jotova képviselő következik. Господин председател, предизвикателствата днес пред Молдова, както и общата ни цел е укрепването на мултиетническата... Köszönöm, Moldova nagy kihívások előtt áll, napon. Ez pedig azért van, mert nagyon sok etnikum található ebben az országban, illetve problémás a nyeszteren túri területek helyzete, valamint az EU tagság is felmerül. A vízum liberalizáció, a vízum kényszer feloldása nagyon fontos ebből a szempontból, mert nagyon jó eredményeket hozhat. A bolgár és román útlevelek kiadása nem megoldás, eléggé kockázatos. A kisnyelvi hatóságoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az EU-s segélyek függetlenül attól, hogy milyen etnikumhoz tartoznak, minden lakossághoz eljussanak. Köszönöm. Un minuto tiene también. Köszönöm. Egy percben szintén Busoly kolléga következik în calitate de membru al delegaiei parlamentului european cu republica moldova am urmărit cu multă én is tagja vagyok a vegyes bizottsági munkának, és én is figyelemmel követem a munkát ezen a téren. Szeretném elmondani, hogy milyen fontos a reformok bevezetése több területen, és van még tennivaló ezen a téren. Nagyon örülök, hogy a vízumkényszer terén, annak feloldása terén előrelépés történt, de nagyon fontos, hogy a bizottság is megmutassa, hogy milyen irányba kell haladnunk ezen a téren. Nagyon jó lenne, hogyha a vízumkényszer meg is szűnne. Remélem, hogy a november 28-ai választások eredményt hoznak. A makrofinanszírozási támogatás az EU és a tagállamok részéről rendkívül fontos volt. Tekintete politikánk pozitív eredményeire arra kérem az EU intézményeket, a parlamentet és a bizottságot, hogy támogassa a moldávai köztársaságot, és ösztönözze arra, hogy közelítsen az Európai Unióhoz integrációs céljait megvalósítása szempontjából. Köszönöm. Minutot Köszönöm. Egy percben Bílan kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz nappal ezelőtt lehetőségem nyílt arra, hogy ellátogassak Moldovába egy delegáció részeként. A külügyminiszterek körében nagyon fontos pillanatban érkeztünk Moldovába, hiszen a népszavazás után került erre a látogatásra sor, illetve egy parlamenti, fontos parlamenti választás, a november 28-ai választások előtt történt ez a látogatás. Támogatásunkról biztosítottuk Moldovát integrációs törekvéseiket illetően. Moldova nagy lépésekkel halad az európai úton. Ezt a korrupció akadályozza, ezen a területen azonban sikerült előrelépnie az országnak. Vannak gazdasági problémák, még, illetve ö, súlyos konfliktusok a nyeszteren túli területek miatt. Véleményem szerint ahhoz, hogy Moldova folytathassa integrációs törekvéseit, támogatnunk kell ezt az országot, ezért remélem, hogy a következő csúcs tanács csúcs során valóban megvalósul a, víz, a vízumliberalizáció. Köszönöm, Bélan úr. Bazeszko következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a vitát. Ugyanis felelősséget kell vállalnunk a moldavai köztársasággal szemben, főleg mivel közelegnek a választások. Az Európai szövetség Szövetségért kormány bebizonyította, hogy beindította a jelentős politikai, gazdasági és intézményes reformok sorát, így a keleti partnerségen belül vezető szerepet töltenek be. Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 8 éven keresztül kommunista vezetés volt az országban, ahol a szólásszabadságot és mindenféle szabadságot megsértettek. A reform folyamatnak tehát folytatódnia kell Moldavában, főleg az igazságszolgáltatás és a belügyek terén. Hatékonyan kell felvenni a harcot a korrupcióval szemben, biztosítani az igazságszolgáltatás függetlenségét, és emberi körülményeket kell teremteni a fogvatartásnak, tiszteletbe kell tartani az alapvető emberi jogokat. A Moldovai Köztársaság több mint másfél éve súlyos politikai válságban van, mert nem sikerült elnököt választaniuk és érvényesíteni a népszavazást. A november 28-ai eredmények óriási jelentőségűek. Nagyon fontos próbája lesz ez a demokráciának. A Moldovai Köztársaságban ha nem sikerel, ha nem demokratikus választások lesznek, az az Európai Unió kudarca is lesz. Olyan partnerekre van szükségünk, ahol a mi értékeinket is tiszteletbe tartják az Európai Unióban. Jó lenne, hogyha a Moldovai Köztársaságban beszélt nyelv hivatalos nyelvé válna, és ezért van szükségük még ö, segítségünkre. Köszönöm, egy percben Viganin kolléga következik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament értékes idejét és figyelmét Moldovára szánta. Alapvetően európai országról van szó és az Európai Integrációs Koalíció nagyon nagy erőfeszítéseket tett az integráció érdekében, és ez alapján kell értékelni azt. A polgárok eredményeket várnak a gazdaság, illetve a szociális kérdések területén. Ezek nagyon fontos kérdések a kampány során is. Az Európai Unióval való kapcsolat nem elszigetelt kapcsolat, visszafordíthatatlan politikává kell ezt alakítani. Politikai bizonytalanságot tapasztaltunk ebben az országban, és megvan a veszély ennek, hogy a, annak, hogy a választások után ugyanerre kerül sor. Ezért arra hívom fel a figyelmet, hogy a választások eredményétől függetlenül tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy politikai stabilitást garantálhassunk ebben az országban az állampolgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Vigenin úr. Nem látom Poréba urat itt a teremben. Tehát áttérünk a következő felszólalóra. Preda úr következik. Uh, Köszönöm, A román imperializmus az az a terminológia, amit a moldovaiak használnak arra, hogy a román kollégák részvételét jellemezzék a Basziszko elnökre, vagy az, e, az európai képviselőkre vonatkozóan. Mindenki hallgat. Szerintem ez egyáltalán nem jogos. Szerintem inkább hangosan el kellene mondani a véleményünket. Először is azért, mert a román és a bolgár ö, állampolgárok, de mások is élnek a Moldavai köztársaságban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden európai állampolgárnak, beleértve azokat is, akik ott élnek, azonos jogokkal kellene rendelkezniük. Ugyanakkor Kisinaura is oda kellene figyelnünk, mert több mint egy éve kormánykoalíció az Európa integrációs ö, törekvések jelében lép fel. Nyilván, hogyha orosz integrációs szövetségnek neveznék, az más lenne. De a neve Európa Integrációs Szövetség. Azonban nem csak a név a lényeg, hanem az, hogy mit tesznek. Füle úr, biztos úr bátran lépett fel. A múlt héten ott jártam, és azt tapasztaltam, hogy a választási kampány része ez a játék. Nem csak a politikai erőket kell figyelembe venni, hanem mást is. A kommunisták nem akarják az európai integrációt. Az áprilisi tüntetések egyértelműen bebizonyították, hogy mit akarnak a kisinau kommunisták. Reméljük, hogy megértik ezt az állampolgárok, azt is remélem, hogy az politikusok is megértik. Majd köszönöm. Gracias, señor Preda. Tiene un minuto. Köszönöm, Preda úr. Most pedig egy percben Szivjec úr következik poświęcamy tyle uwagi małemu krajowi. Köszönöm szépen. Nagy figyelmet szánunk egy ilyen kis országnak, a, amelynek nincs a fekete tengerre kijárata. Talán azért szánunk ekkora figyelmet erre az országra, mert két világ találkozik ebben a pici térségben. Egy világ, amely maga mögött hagyja a múltat, amely, egy olyan múltat, amelyet a Szovjetunió szimbolizál. Külső erők markában volt ez az ország. Ezért egyértelműen látnunk kell, olyan országról van szó, amely kiérdemli támogatásunkat, és segítenünk kell Moldovát a demokrácia kiépítésében. Olyan ez, mint a fizika, tisztelt biztos úr. Nem az erő számít, hanem az, hogy hova irányul ez az erő. A milliók kis összeget jelentenek csupán, de hogyha megfelelő helyen költjük el ezeket az eurókat, akkor nagyon jó eredményeket érhetünk el. A demokráciát segítőknek sok sikert kívánok. A, nagyon remélem, hogy jobb jövőt építhetnek maguknak. Köszönöm. Mi Köszönöm. Jelezik nekem, hogy Papadopoulou képviselő kék kártyát tett fel. Nem tudom, hogy fel akar-e szólalni. a spontán felszólalások fordulójában, vagy pedig kérdést kíván feltenni Sziviec felszólalónak? Nem jelezni kívánta, hogy a spontán felszólalások fordulójában kíván felszólalni. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy a kék színű kártya arra szolgál, hogy kérdést tegyünk fel az éppen felszólalt képviselőhöz, nem pedig arra, hogy a KCD eljárásban valaki felszólaljon. Megadom tehát a szót Kukan úrnak két percben, és vele le is zárjuk az egyéni felszólalók listáját és a vitát. Kukán úr következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! A moldovai fejlemények ígéretesek. Úgy tűnik, hogy ez az ország példaértékű lehet mindannyiunk számára, ami az EU szomszédsági politikáját illeti, mert Moldova Európa párti kormánya világos és demokratikus perspektívát tárt az állampolgárok elé. Úgyhogy ez eléggé ígéretes. Mind a mellett a belpolitikai helyzetet negatívan befolyásolták a nem sikeres politikai reformok. A népszavazás sem volt sikeres, de reméljük, hogy a választások viszont sikerrel zárulnak. Az EU-nak aktívabban kellene rámutatnia az eddig elért eredményekre Moldovában. Jövő héten hétfőn a tanács elfogad egy határozatot az EU álláspontját illetően Moldovával szemben. Ez további előrelépés lehet a moldovai kormány vonatkozásában, de ami még fontosabb, a tanácsnak a vízummentesség irányába kellene megszabni az utat. De hát ez persze attól függ, hogy milyen eredményekre jutnak a választások Moldovában. Az EU-nak sokkal pozitívabban kellene Moldovához állnia sokkal ö, élénkebben kellene megfogalmaznunk támogatásunkat azon Európa párti ö, erők mellett, akik ö, léteznek Moldovában. Hiszen Moldovának ö, a közös európai család tagjává kellene válni, és erről kellene őket meggyőznünk, hogy nekik is ez a legjobb. Köszönöm. Ezzel lezárult az egyéni felszólalók fordulója, és következik a catch eljárás heten kértek szót megadom nekik a szót, de itt lezárom a listát, és egy perc felszólási idő után el fogom venni a mikrofont a felszólalótól. Andri Kiennek képviselő következik. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Moldova hosszú utat tett meg a Molotov-Ribbentrop paktum óta, és Moldova uh, ma egy független állam, igaz, nagyon sok problémával küzd. Ugyanakkor demokratikus országról van szó, amely az európai integráció útjára lépett. Ezért minden politikai erőt, minden demokratikus politikai erőt, illetve minden etnikai közösséget arra szólítok fel, hogy kerüljék el a konfliktusokat, és az a cél lebegjen szemük előtt, hogy az ország elérje európai célkitűzéseit. És végül, de nem utolsó sorban, a nyeszteren túli területekről is szólnom kell. Üdvözlöm Angela Merkel német kancellár kezdeményezését, illetve más országok politikai vezetőinek kezdeményezését, mely ennek a problémának a megoldására irányul. Most pedig Pascal következik. Thank you, Mr. President, Commissioner Fuller. Köszönöm, elnök úr. Füle biztos úr. A történelem rendkívül fontos szerepet játszott Modova helyzetében, de a keleti partnersági kapcsolat segítségével Modova egyre közelít hozzánk, és a megfelelő feltételeknek teljesítésének következtében még közelebb kerül. A közelmúlt eredményeire megfelelően reagált az EU. Gratulálni kell mindkét félnek, mind a belső reformok, mind az EU reagálásnak a továbbiakban is túl kell lépnie azon a ponton, hogy már ne lehessen visszafordulni. Persze Moldova eh, esélyei azon múlnak, hogy mi lesz a helyzet a nyeszeren túli konfliktus megoldásában. Ott van Potsdam, ahol a eh, orosz-német csúcson remélhetőleg találnak megoldást. Oroszországnak ki kell használni ezt a ö, rendelkezésre állását, hogy meg lehessen oldani ezt a problémát. Köszönöm. Se nos había estropeado el, el contador aquí, pero parece que hemos conseguido recuperar. Nem működött az óra, de úgy tűnik számomra, hogy most újra működik. Köszönöm, Pászkúr, most Mersze képviselő következik. Den Balkán geblickt haben die Probleme des Kosovo etwa oder, des, oder Bosniens im Auge amikor Boszniával foglalkoztunk, akkor Moldáviát szem elől tévesztettük. Súlyos konfliktusai vannak Moldáviának a szomszédos országokkal, és nekünk közvetítő szerepet kell játszanunk. A nyesztelen túli konfliktust, illetően az EU közvetítő szerepét elutasították. Moldávia, Európa szegényháza, és ö, gazdasági káosz uralkodik a szocializmus utáni időkben ott a nyugati régiói az országnak próbálkoznak független lenni az orosz befolyástól. Ennek az országnak a gazdasági teljesítménye gyakorlatilag csak a mezőgazdaságra alapul. November végén Moldáviában választások lesznek, fontos, hogy ezek a választások tisztességes körülmények között zaj, zajoljanak le, hogy elkerüljük a Romániával való köz, konfliktusokat. Elnök, köszönöm, Völcer úr, most pedig Panie komisarzu, miałem okazję obserwować powtórzone wybory w Mołdowie. Wtedy... Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor beszéltünk a politikai pártok vezetőivel, ellenzéki vezetőkkel, és láttuk, hogy változást sürgetnek, és ez a változás meg is történt. A miniszterelnök bejelentette, hogy proaktívan az integráció mellett tör láncsát. Ez hangzott el itt az Európai Parlamentben is, illetve a külügyi bizottság látogatása során ezt a következtetést vontuk le. A nyeszteren túli területek, illetve Moldova közötti konfliktus nagyon nehéz kérdést. Támogatnunk kell Moldovát, annak érdekében, hogy megoldást találjon erre a problémára. A migráció is gondot okoz ebben az országban. Tisztelt biztos úr, minden egyes támogatási lépés rendkívül fontos ezen ország számára. Köszönöm. Az elnök úr elvette a szót a felszólalótól. Nem látom Párgyuk kollégát, aki felszólalni kívánt. Pirillo úr következik. Köszönöm, elnök úr. A múlt héten Kisinyovban jártam, Moldáviában részt vettem egy értekezleten, amelyet a kulturális miniszter szervezett, amely azzal foglalkozott, hogy hogyan tud a moldovai köztesek az EU-ba integrálódni, különösen a kultúra szempontjából. Nagyra becsültem azt a szándékot, hogy számos kezdeményezést indítsanak, például az elektromos hálózatok fejlesztése révén, a szakképzés révén, minden foglalkozást illetően. A moldáv polgárok rendkívül módon érdeklődnek az EU csatlakozás iránt a kormány a jövőben valós integrációt kíván megvalósítani az EU-val ebbe az irányba tevékenykedik. Tehát Európának jelenleg figyelnie kell, és itt sajnos az elnök úr megszakította a felszólalt Bronx úr következik. The number of net recipients of EU funding is currently just under half the total. Az európai forrásokat egyre keletebbi országokra irányítjuk, és a jelenlegi befizetők fizetik meg ennek az árát. De a vízumkönnyítés gyakran nincs köze a bevándorláshoz, a legális bevándorláshoz, azonban az illegális bevándorláshoz van köze, hiszen a minimum bér alatt dolgoznak ezek az emberek. Nagyon fontos, hogy az országot kisegítsük a szegény sorból. Moldova 1991-ben jelentette be függetlenségét a Szovjetuniótól. Most az Európai Unió előtt fejt, hajt fejet? Terminado el turno de, de los oradores que han... Eh, Köszönöm. Az utolsó felszólal KSDI eljárásban most hangzott el, és most újra megadjuk a szót Füle biztos úrnak, hogy válaszoljon a különböző felvetésekre, tessék biztos úr. Um, Nagyon nagyra értékelem ezt a vitát, annak időzítését is. Amit viszont a legjobb, a legnagyobbra értékelem, értékelek az, hogy az üzenet és a támogatás egysége alakult ki itt a házon belül. A Moldovai Köztársaság meghatározó pillanathoz érkezett története során. Az Európai Bizottság aktívan támogatta a moldovai kormányt, hogy a lehető legtöbbet elérhesse ambiciózus reformprogramja során az elmúlt években. Azok a reformok, amelyeket támogatunk, kivétel nélkül azt tükrözik, hogy az EU-Moldova akcióprogram milyen célokkal rendelkezik? Ennek sikere alapvetően fontos a Moldovai Köztársaság szempontjából. Nagyon sokszor szeptember 30-án is, amikor az úgynevezett baráti csoport Kisinovába látogatott, és Watson képviselő úr is utalt erre, megfogalmaztuk, hogy támogatjuk a modern és fejlődő Moldova kialakulását. Szeretnénk, hogy a területi épséget is visszakapná, hiszen kétségtelen, hogy Európa tanulhat a, ennek a térségnek a történelméből. Biztos vagyok abban, hogy sikerül megfelelő politikai kompromisszumot kötniük, eh, hogy folytassák a reform folyamatot. Ami minket illet, amennyire csak lehet, továbbra is támogatjuk a moldovai eh, állampolgárokat, és rendelkezésre bocsátjuk eh, a szükséges segítséget. A továbbiakban is támogatjuk őket hogy kiállják az elkövetkező parlamenti választások próbáját. Én magam is őszintén remélem, hogy a választásokat követően Moldovában inkluzív politikai folyamatokat tapasztalunk majd, amelyeknek célja középpontjában az európai projekt található, és mind az állam, a moldovai állampolgárok, mind az Európai Unió javára fordítódik. Mindez köszönöm. Köszönöm, Füle biztos úr. Hat állásfoglalási ídnítványt kaptunk ezen vita lezárásaként, egyet a néppártól, a másodikat a liberálisoktól, aztán a GUE-től, a zöldektől,